Well, thank you very much. Elnök úr, köszönöm. Az állandó munkacsoport elnökének is köszönöm az Ekonom belül felállt új munkacsoport elnökének, akivel remélhetőleg szorosan együtt fogunk majd működni években. Akik ma esti vitát végigkövették, remélhetőleg egyértelmű, határozott üzenetet kaptak, amely minden kérdésre adott válaszomból kiderültet, illetve a kérdésekből magukból, miszerint az Európai Parlament a tisztességes piaci verseny eh, elkötelezett híve, egy pártatlan, semleges, de szigorú versenyjogi eh, jogérvényesítés híve. remélem az is kiderült mindenki számára, hogy a verseny szakpolitikának segítenie kell az egyéb szakpolitikai területeket. Természetesen köszönetet tartozom a türelmükért, mert több kérdésre nem tudtam kellően konkrét és részletes válaszsal szolgálni. és azt hiszem, hogy pont azok a közös értékek és elvek, amelyekről beszéltünk, képezhetik az elkövetkező évben az együttműködésünk alapját. Remélem az is kiderült sokak számára, hogy a mit jelenthet az, hogyha komolyan veszik a versenypolitikát, hogy ez valóban új munkahelyeket teremthet, új beruházásokat generálhat, gazdasági növekedést eh, is elősegítheti. A digitális gazdaság tudjuk, hogy az emberek minden napjában mennyire jelen van, ezt minden itt jelenlévő tudja. Fontos, hogy a domináns piaci helyzettel itt se lehessen visszaélni. E, a fogyasztók számára nagyon sokat jelent, Igen, hát a komputer és a consumer közel állnak angol egymáshoz, egy kis e, véletlen e, nyelvbotlás. Talán ezt nem kell elmondanom, de a felkészülésem során nagyon sok rövidítéssel találkoztam. A, és aztán a, a holland szendvics, a dupla ír, e, és aztán hallottam a window mounting, a döntések, window mounting, ez mi lehet vajon a window mounting kifejezés? Milyen, milyen, mit jelenthet ez? Milyen elv van mögötte? Ez a slang, ez mit? Mit jelenthet. A window mounting az nem más, mint egy olyan kartel, ahol az, az, ab, az ablakszerelvények gyártói kartelezéséről volt szó, négy különböző cégre szabtak ki óriási bírságot, egyébként most a bíróság előtt van az ügy. Tehát ez nem egy slang volt, hanem bizony ez szó szerint kellett érteni. Hát az ember az ilyenek után kicsit újra megtanul a földön járni. De hát sokat tanulni valóm, de felmerült az a kérdés, hogy hol vannak a, a szabályozás, a jogszabályok határai és versenyhatárai. Nos, ez azt mutatja, hogy nagyon sokat érhetünk el, akkor, hogyha formálisan, informálisan együttműködünk a parlament és a tanács, a, ezen a téren ez különösen igaz. És ahogy ezt többször is elmondtam, ezt könnyű szíve megígérhetem. Két Dán lelkész lelkész gyermeke vagyok, és mindig tártajtóval fogadtunk, és tártkarokkal bárkit, és nem, illetve a szüleim, és nem azokról beszéltek, akik nem voltak ott, akik nem jöttek el. Azt hiszem, hogy én is ugyanígy járok el. Azt hiszem, hogy az elhivatottságban, elkötelezettségben az önök részéről sincs hiány. Azt is nagyon remélem, hogy a tolmácsolásban nem veszett el túl sok tartalom. Én megpróbáltam világosan fogalmazni, de köszönöm a tolmácsok munkáját, akik remélhetőleg még világosabban tolmácsolták szavaimat. Köszönöm nekik. Hello, members. Tisztelt képviselők, tehát elnök úr, köszönöm a türelmüket, köszönöm szépen. Thank you to Margaret. Köszönöm Margaret Köszönöm minden képviselőtársam részvételét és türelmét. Zárjuk az ülést. 30 perc múlva lesz az értékelés zárt ülésen. Köszönöm, zárjuk az ülést.